Prajem vám príjemné popoludne, dámy a páni. Kérem mindenki foglaljon helyet. Anyanyelvben fogok felszólalni. Úgyhogy vegyék is fel a fejhallgatókat. A mai délután ülésemet egy nagyon aktuális témával fogjuk felütni, menekült és menedékkérő nők helyzete az EU-ban címmel. Mindannyian találkoztunk e témával, szembe kell nézünk e kihívással, és meg kell vitassuk a nők helyzetét. Azon nők helyzetét, akik ö, otthonokon kívül ö, vándorlásra kényszerülnek. Én magam is személyesen ismerek olyan bátor férfiakat és nőket, akik nappal munkahelyeken dolgoznak, és éjszakánként pedig a menekülteket segítik különféle központokban, menekült szállásokon, és ők nagyon sok történetet meséltek el nekem ezekről a nőkről, nehezen hihető talán, hogy azok az emberek, akik a szabadság, a jobb élet reményében kelnek útra, milyen komoly fenyegetésekkel szembenézzenek. Különösen egy történet, ami nagyon megérintett, egy fiatal anya kisgyermekével, akit férfi kísért. A nő folyamatosan remegett, a, a gyerek is beteg volt, ezt, ezt őt is féltette, ám még jobban félt valami mástól ez a nő. Tudnék, a férfi házasságra akarta kényszeríteni egy másik rokonhoz kellett volna hozzámenjen, mert ezáltal tudtak volna hozzáférni egészségügyi ellátáshoz, meg, meg gyorsabban ítélték volna meg a menekültügyi kérelmüket. Én módon ezt a nőt rákészítették, hogy tegyen úgy, mintha a felesége lenne a férfinek. Tehát ezeket a nőket nem csak a hazájukban, ahonnan menekülnek, üldözik, hanem a nagyon veszélyes úton, amelyre rákényszerülnek is folyamatosan ki vannak téve fenyegetéseknek, abúzusnak. Erre kell felkészülnünk, ebben kell fellépnünk, és szakértőink is erről fognak számot adni. először hadd adjam meg a jelentéstevőnek a szót, Hannibal asszonynak, aki bemutatja a kezdeményezését nekünk, és ezt követően megadjuk majd vendégeinek is a szót. Parancsoljon, Hannibal asszony! Köszönöm szépen! Köszönöm mindannyiuknak, hogy eljöttek ma, és részt vesznek ezen a meghallgatáson. Mint hallották már, jelentésem a menekült és menedékkérő nők helyzete az EU-ban címmel született meg. Egy szakértői panel is részt vesz az eszmecserében, akik majd a bemutatóm után szót kapnak, és azt hiszem PowerPoint előadásokat is tartanak, nagyon fontos témákat vetnek majd fel. Úgy tűnik számomra, minden héten új fordulatot vesz a menekültek helye, de újabb cselekvések indulnak, hogy a menekültek helyzetével felvegyék, fel, vegyük a harcot, illetve az őket fenyegető veszélyekkel. Ebbe a sorba illeszkedik a nőkkel foglalkozó jelentésem, mert azt hiszem, mostanáig némileg kevés figyelmet kapott a nők helyzete konkrétan a menekültek körében. Egy jelentésben persze nem lehet a téma minden vetületét megjelenteni, különösen, hogyha a jelentés teredelme is korlátok közé szorul. Múlt hétvégén Törökország új megállapodás született, ez is egy új fejlemény az új fejlemények sorában. Én jelentésemben a kulcsfontosságúnak tűnő kérdésekre koncentráltam a témán belül. A jelentés megírása során igyekeztem kapcsolatot építeni a stakeholderekkel, egy sor szervezettel, meghallgatva a nők, maguknak a nőknek a hangját is. Az UNHCR felmérése szerint a nő teszik ki a menekültek, menekült populáció felét világszerte. Statisztikailag vizsgálva a, demog, a demográfiai sokféleségét a menekülteknek nehéz mintákat rajzolni, ám azt tudjuk, hogy a legtöbb hogy, hogy milyen a magányos férfiak mellett nők is kérnek menekül jogot. Sokan azt mondják, hogy az egyedülálló férfiak nem igazán menekültek, és nem is érdemelnek menekül státuszt. Ezt gyakran halljuk ezt az érvet. A, a nagy különbség oka a nők és férfiak számak között abból adódik, hogy a nők előtt akadályok állnak, nem kapnak megfelelő védelmet az út során. Ezért van sokkal több férfi menekült, mint nő. Sok esetben gyermekekről és idős rokonokról kell gondoskodjanak, sokoknak nincs függetlensége, sem pénzügyi, sem általános függetlensége, nem tudják tehát elhagyni hazájukat olyan könnyen, mint a férfiak. Azok, akik eljönnek otthon, otthonukból mégis, nagyon erősen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Sokszor fiatalok, kísérő nélkül gyerekkel, vagy terhesen utaznak, sokszor fogyatékkal élő nők. Az is különös, hogy a nemi alapú erőszak sokszor az oka annak, hogy a nő elkészerül hagyni hazáját. Tragikus és sajnálatos, hogy az erőszak gyakori jelenség az a menekülés közben, út, úton levő nők között. A bizonytalan útvonalak és a csempészek erőszakossága különösen a nőket fenyegeti amikor még veszélyesebb utakra kényszerülnek ezek az emberek, még inkább vannak téve a csempészeknek és bűnözőknek. E, ijesztő történeteket hallottam arról is, hogy a csempészek szexuálisan kizsákmányolják a nőket, feltételként szabva ezt ahhoz, hogy helyet kapjanak a hajón. Ezért aztán a női menekültek biztonságát csak akkor tudjuk garantálni, hogyha legális útvonalakat nyitunk meg az EU számára, azok számára, akik, akik menekülnek otthonukból. A biztonság és a, a nők tisztelet, jogainak tiszteletben tartása nem egymással szemben álló témák. A menekült politika sokszor nem veszi figyelembe a nők sajátságos helyzetét a menedékesek között. Sokszor a férfi tapasztalatok lencséjén keresztül képes csak vizsgálni a helyzetet. Az európai menekültrendszerben olyan törvények és szakpolitikákat kell bevezetni, ja, nagyon különböznek ezek a tagállamok között. És látható különbség van az EU-ban menedéket kérő nőkkel szembeni elbánások között tagállamonként. Először arról beszélnék, hogyan döntik el nem alapján kikap menekült státusz. Nagyon sok tagállam elfogadott nemi, nemekre vonatkozó rámutatásokat, ezek azonban nem kötelezőek, és nem megfelelően tartják be őket. Én amellett érveltem, hogy új EU-szert érvényesülő iránymutatások meg. Be kell látnunk, hogy a menedékes nők ellen elkövetett erőszak sokszor nem állami szereplők részéről történik, sajnos sokszor családtagok férj vagy partner részéről történik. A nemzetközi jog belátja, hogy a, a, az ültetés akkor áll fenn, hogyha az állam nem képes védelmet nyújtani a polgárinak. Tehát vertikális és horizontális dimenzió is vannak ennek a jelenségnek, különösen a nemi alapon történő erőszak vágyának. Tény, hogy sok tagállam 12 összesen nem írta, vagy ratifikálta, írta, vagy ratifikálta az isztambuli egyezményt. Mint tudják, az egyezmény megköveti az államoktól, hogy értelmezzék a menekülté válás okainak nemi aspektusait és, és megfelelő befogadási létesítményeket kell nyissanak a nők számára is, és az eljárásokban ezt érvényesíteniük kell a nők erőszak eltörlésének napját ünnepelve emlékeznünk kell erre. A nők sok, általában kevesebb bizonyítékkal bírnak, a, alátámasztva ö, panaszaikat, így a meghallgatásnak fontosabb a szerepe az ilyen esetek kivizsgálásában. Amikor a nők traumákat élnek meg, sokszor nem szívesen beszélnek erről, és nem adják át az információt, ezt abszolút érthetőnek tartom. Civil azt hallottam, és maguktól menekült nőktől is, hogy ők a, a hiteltelenség kultúrával kell szembenézenek, a hatóságok gyakran egyszerűen nem hisznek nekik. Hát a rendszerek nem képesek ez a traumatizált történeteket megfelelően kezelni, sok esetben túl nagy, a bizonyítás terhét túlzottan rárulják a, a panaszosra. Ezért kell nemileg érzékenyebb vizsgálati módszereket bevezetni, és képezni kell a tisztviselőket. Az Európai Unió migrációs napirendjében ennek szerepelnie kell. Egyről szeretnék röviden beszélni, a közös a biztonságos kibocsátó országok közös listára vonatkozó javaslatról, mert fontos kérdéseket felvet, a nők helyzetéről, akik menedéket kérnek az EU-ban. Egyetlen ország sem tekinthető igazán biztonságosnak a nők számára, hogyha a nemi alapú erőszak napi gyakorlat. Ezt konkrétan be kell látnia minden új szabály megalkotójának, különbséget kell tenni a nők és a férfiak helyzete között a tekintetben. Hadd szóljak most a menedék és eljárásban levő nők sajátságos helyzetéről, hogy több komplex kérdéssel kell szembenézni. A menedéket kérő nők hozzá kell férjenek a jogi tanácshoz, ám a pszichológiai trauma, a szégyen és a megbélyegzés, amelyet sok nő meg kell éljen az erőszak áldozataként, vagy sokszor nehézé teszi azt, hogy, hogy bízanak a, a jogászokban és a jogi tanácsokban. Ezért fontos az, hogy a nők bízzanak ezekben a szakemberekben, és megosztják velük traumatikus élményeiket magas minőségű, nemileg érzékeny jogi tanácsadásra van szükség. Sok tagállamban ö, komoly igény. Nagyon sok nő nem, nem marad más választása, mint hogy maga képviselje magát a bíróság előtt. A jogi tanácsadás hiánya a családegyesítés ügyekben is probléma. Nekem volt ebben tapasztalatom Nagy-Britanniában egyes ajánlások, amelyeket megfogalmazok a jelentésemben, tartalmazza a következőket. A női ö, tolmács, illetve ö, vizsgáló kérésének joga, a szexuális erőszak, trauma és annak feldolgozása tekintetében ezek biztosítása. Egyik terület, amelyről külön szeretnék szólni, a befogadási körülmények. Több problémát kell itt kezelni, ezek között a következőket. A nemi specifikus képzése a szakembereknek, különösen az erőszak, a női nemi szerv csonkítása tekintetében, meg külön tisztálkodási helyek a férfiak és nők számára, nő orvosi ellátás, tanácsadás és gyermekgondozás jelentésében nagyon világosan szólok arról, hogy az elzárás csak legutolsó eszközként lehet alkalmazni, és sérülékeny embereket nem lehet elzárni. Például terhes nőket, vagy, vagy szexuális erőszak áldozatait. Sokszor szemet hunynak afelett, hogy a nők, a menekült nők akkor is erőszak áldozata lehetnek, amikor már az EU-ban vannak. Ez lehet, hogy a partnerektől szenvedik el, más menekültektől, de sokszor maguktól a befogadást intéző EU-s tisztviselőktől vagy szakemberektől. Végül hadd szóljak röviden az integrációról. A női menekültek konkrét integrációs, saját csak integrációs kívásokkal ezenek és diszkrimináció áldozatai lehetnek, amely még inkább kiszolgáltatja őket a társadalmi kirekesztés és erőszak veszélyének. Sok legkesebben jövedelmük jóval alatta van a szegénységi küszöbnek az anyáké is. Még akkor is, mikor megkapták a menekült státuszt, a nők nagyon fontos akadályokra szembenézzenek a, a szociális rendszerek és a munkaalkalmazás körében. A gyermekgondozás kulcsfontosságú az ő esetükben. A tagállamok ezért kell jobban éljenek az EU kohéziós alapok eszközeivel, kiegészítve az integrációs és menekültügyi alapokat, hogy segítsék a munkaerőpiaci integrációját ezeknek a nőknek. A gyermekgondozás kritikus fontosságú abban, hogy a nő mi menekültek részt vessenek a társadalom működésében, prioritás kell legyen ez. Jelen pillanatban a sürgősségi unitáris helyzetekre koncentrálunk Európában és szomszédos országokban, ám terveznünk kell már most, hogy biztosítsuk a sikeres integrációt. Nagyon ijesztő statisztikákat láttam. A rettenetes párizsi támadások óta 300 százalékos növekedés volt tapasztalat a Londonban, rasszista támadások körében. Nagyon sok ilyen fagyuló támadás nő kellett történt. A tagállamok tehát kell, hogy támogassák a biztonságos befogadó környezetet a nemzetközi menedéket kérők számára, és szembe kell néznek mindenféle diszkriminációval. Több millió ember példátlan humanitárius válsággal kell szembenézzen. A menekült válságra adott válaszunk sürgősségi intézkedéseket, ember, az emberek védelmének sürgősségi ügyét össze hosszabb távú holisztikus megközelítéssel. A menekült válság nyilván komoly aggályokra ad okot, a nem kiegyensúlyozott helyzet a nemek között még felőrősödik a válság idején ahogy szokott ilyenkor lenni. Az európai államokra a nyomás a menekültek kezelésében nem jelenteti azt, hogy nem kapják meg a sérülékeny csapatok köztük a nők a megfelelő figyelmet. Hosszú távon kell vizsgálni mindezt. E, mindez lehetőséget teremt arra, hogy fenntartott szakpolitikákat valósítsunk meg, amelyek a jövőben is ebben működnek majd stratégiát kell gondolkoznunk hosszú távon, a jövőjét is építve ezeknek a nőknek. Ez a kérdés nem fog egyikről a másikra elmúlni, különösen Európa öregedő lakossága és demográfiai kihívások, kihívások fényében a legtöbb tagállamban bővíteni kell a munkaerőt, ezért üdvözölnünk kell a menekülteket, és arról kell beszélni, milyen pozitív hozzájárulással élhetnek, különösen a nők a társadalmainkban. Úgy gondolom, az általam írt jelentés lehetőséget jelent arra, hogy az EU menekült politikáját ö, átalakítsuk, méghozzá úgy, hogy a nők körüli kérdések alkossák ennek lényegét. Ďakujem veľmi pekne a naozaj za veľmi dobrú správu. Köszönjük szépen ezt a nagyon átfogó jelentést, amely nem csak arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen segítségre van szükségük ezeknek az asszonyoknak, de arra is, hogy a tagállamokban is eh, a félelem uralkodott el, amiatt, hogy nem fogadják be őket, hiszen ez a legfontosabb, ez a legfontosabb probléma a legtöbb tagállamban. Átadnám most a szót a szakértőknek, akik meg különféle intézményekből jöttek. Első eh, Andrea Fonkeman az ENSZ menekültügyi biztonságától, aki arról beszél, hogy miként kell a nőket és a lányokat megvédeni a jelenlegi menekültügyi krízisben. Parancsoljon, asszonyom! Thank you, Madam Chair. Um, thank you for uh, your... Köszönöm, elnök úr, asszony, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom, hogy mi hogyan vélekedünk arról, hogy a jelenlegi válsághelyzetben hogyan lehet a nőbiztonságát uh, garantálni, védelmeket garantálni. Nagy érdeklődéssel olvastuk az ennek jelentés tervezetét, és az elemzésüket uh, osztjuk, hogy mik a hiányosságok, illetve egyetértünk alapvetően az ajánlásokkal is. 2015-ben 880 ezren érkeztek Európába a tengeri úton, 730 ezeren eh, Görögországba, 141 ezeren pedig Olaszországba. Ezeknek a menekülteknek vagy migránsoknak 30%-a nő vagy gyermek volt. Nem csak az országokat elhagyvám kell szembenézniük borzasztó bánásmóddal, útközben Európába vezető úton is védelemre szorulnak. These, as you know, are the routes that are mostly mely útvonalakat használják leginkább? Ezt mindannyian Láthatjuk itt a térképen, de a görög Macedón határon megerősítették határőrzetet Szlovénia, Horvátország esetén is így valószínűleg változhatnak az útvonalak az új megváltozott határőrizeti szabályokkal. A nem afgán, nem iraki, nem szíriai embereket megállítják a határon, azon görög macedon határon tudjuk, hogy mennyire borzasztó helyzet alakult ki. Közülük sok nő vagy gyerek. Olyan helyen kell tölteniük az éjszakát sokszor, amely nem megfelelő és nem biztonságos. Nagyon kevesen fordulnak vissza hiába eh, kínálunk fel mi is magunk is eh, buszokat, sokan egyszerűen eh, felszívódnak, elszivárognak a határól, nem tudjuk, hogy hova tűnnek. Nagyon gyorsan ezzel a grafikonnal a statisztikákat szeretném illusztrálni. Görögországban októberben érkeztek a legtöbben. Úgy tűnik, hogy csökkent az érkezők száma. Részben ez az EU és Törökország közötti megállapodásnak tudható be, de vannak például más faktorok is, más meghatározó tényezők is. 60% szírai, aztán 23% afgán, pakisztáni és iraki. Ez nagyjából a nemzetiségi alapú megoszlás. Olaszországban egy kicsit más a helyzet. Legtöbben Eritreában, ból, Nigériából és utána Szudánból érkeznek. a migránsok nem feltétlenül, és a nők sem feltétlenül annyira kiszolgáltatottak, de hát látjuk, hogy a, a migráns nők, akik ráadásul úton vannak, nagyon nagy kockázatok akár, hogy szembe nézzenek, például nagyon gyakori a szexuális erőszak, illetve a zsúfolt befogadó állomások sem a tranzit vagy célországokban sem biztonságosak a nők és gyerekek számára. A buszállomásokon is nagy veszély leselkedik rájuk az út mentén, és ahogy rámutattam, a határon, ahol átmenetileg olyan tranzit helyeken töltik az éjszakát, akár többet is, amely egyáltalán nem megfelel nekik. A menekült ügyi fő biztosság a legfontosabb helyeken természetesen nagy számú szakemberrel van jelen, főként a nőket és a gyerekeket, beértve a kisfiúkat, azt látjuk az esetükben, hogy gyakran az egyetlen módja annak, hogy megfizessék az embercsempészeket, az szexuális szolgáltatások felkínálásával történik, mert nincs elég pénzük arra, hogy egyébként ezt kifizessék, ezért az ENSZ ember menekültügyi főbiztossága az UNHCR több szervezettel karöltve Európában, Nyugat-Balkánon egy komoly felmérést végzett. Riley azt, hogy majd mindjárt beszámol arról, hogy pontosan milyen következtetésekre jutottunk. Egyik mellékterméke ennek a menekült válságnak a gyerek kiskorú menyasszonyok jelenségének a gyakorisága. Azt halljuk, hogy a szülők azért küldik ezeket eh, a gyerekeket magukban, eh, mert vagy, egy, vagy egyedül, vagy egy mm, rokonnal, mert abban reménykednek a szüleik, hogy a nemi alapú erőszaktól talán jobban védve lesznek. Ez eh, nekünk komolyan aggasztó, ezt alaposan meg kell vizsgálni, hiszen nyilván amikor kiskorúakról van szó, nyilván az ilyen házasság egyáltalán nem szolgálja a, a kiskorú a lányok érdekeit, úgyhogy ezt alaposan főként akkor, hogyha még annál fiatalabbak, mint ami az adott országban egyébként a, a szexuális aktus jogos korhatára. A belépési-kilépési pontokon eh, a UNHCR és más szervezetek eh, nap 24 órájában, szó szerint nap 24 órájában próbál segíteni, hogy ne szakadjanak szét a családok, illetve ott a helyszínen is megpróbáljuk a családokat eh, újraegyesíteni, amennyiben erre lehetőség van. Egy újabb óriási kihívás, amivel még soha nem találkoztunk, pedig már nagyon régóta, több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk ebben, hogy nem akarják kiszolgáltatottként azonosítani magukat. Ez komoly kihívás. Kísérő nélküli gyerekek, nők, gyakran azt hazudják eh, mondjuk egy embercsempészről, hogy eh, rokonuk. Ez különösen veszélyes helyzet. Egyszerűen annyira menekülni akarnak, hogy nem akarják, hogy eh, megvédjék őket. Nem védelmet keresnek, ami azt hiszem, hogy egy tényleg egy prezidens nélküli dolog a mi tapasztalataink szerint. Röviden mindenképpen szeretnénk erről beszélni. Hannibal asszony utalt már erre, ez a befogadás kérdése. A közös európai menekült ügyi jogszabályokat nem tudom, hogy mennyiben lehet valóban tiszteletben tartani. A befogadó állomások nem csak a tranzit, hanem a, a célországokban is egyszerűen túlzsúfoltak. illetve a gyermekeket és a nőket nem külön állomásokon fogadják be, a férfiakkal nem különítik el a férfiaktól őket, ez nyilván a szabályoknak nem felel meg. A tagállamok rövid ideig, válságos időszakban elégséges, hogyha a legalapvetőbb ellátást biztosítják. Mit tartozik ide ez a nagy kérdés? Enni, inni való, vagy valami több is. Nos, a nők és a kísérő nélkül gyerekek esetében nyilván erről ennél sokkal többről van szó. A relokáció a következő kérdés. A tanács is prioritást a kiszolgáltatottakra, a legveszélyeztetettebbekre helyezi, de hát hogyha ők maguk nem akarják, hogy ők kiszolgáltatottaknak tekintsük őket, nem a keresnek védelmet, akkor sokkal nehezebb. Az úgynevezett hotspotokon keresztül eh, próbáljuk terelni a menekült áradatot. A baj az, hogy a hotspotokkal kapcsolatos eh, eh, ígéretek tekintetében, hát igen, komoly lemaradás van ezek megvalósításában. A hotspotok ügyén a megfelelő nemi elkülönítéssel kiegészített befogadó állomások létrehozása, azt hiszem, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő hotspotokat üzemeltessünk. November 23 a adatok 3000 Látjuk a relokáció számát. Összesen 159 emberről beszélhetők. Ennyi. A kvóták kérdése is felmerül. E, ezek ügyben a tagállamok igencsak szigorúak. Fontos a gyors feldolgozás, adatfeldolgozás a kérdés itt is felmerül, hogy a tagállamok a vállalásaikat tartják-e, például nem erőszak áldozatait, ezeket a nőket a, a, a kiválasztás során valóban előnyben részesítenek-e a relokációs folyamat során. A nemzetiség alapján történő szűrés során fontos, hogy a nők ne szoruljanak háttérbe, csak azért, mert nem bizonyos országokból származtak, a biztonságos származási ország vagy kiinduló ország fogalmát nyilván a nők esetében is másképp, a nők esetében másképp kell értelmezni. Például mit csináljunk azok, akik nem akarnak együttműködni, a mozgását akadályozzuk, vagy esetleg bezárjuk, vagy valahová telepítjük, nemzetközi védelemre van szüksége? Ez is egy újabb dilemma. Lássuk most az ajánlásokat, tényleg csak végezetül. Úgy érezzük, hogy a, a hotspotok esetében prioritást kell, hogy élvezzenek a nők és a kislányok. Megfelelő befogadási feltételeket kell biztosítani a hotspotokon, de a második tehát nem az esetlegesen hanem a másodlagos befogadó állomásokon is, illetve ki kell találni, hogy mi, aki nem a hotspotokon keresztül érkezik, azokkal mihez kezdjünk. Hannibal asszony jelentése is beszélt arról, hogy a terhes nők, a nemi erőszak áldozatai, a kínzás áldozatai, ilyeneket semmilyen körülmények között sem szabad mozgásukban akadályozni bezárni. Nos, ahol a női nemi csonkítás nagyon gyakori, ezen országokból érkező nők és lányok esetében egy másfajta e, elbánásra van szükség, és természetesen női tolmácsokat, nőiségüket kell biztosítani a nők és a kislányok számára az embercsempészek áldozatait is a hotspot elváráshoz kell mindenképpen sorolni, és komolyan végig kell gondolni, hogy nemzetközi védelemre szorulnak-e. Végezetül Hannibal asszony jelentése beszél arról is, hogy, hogy ö, vagy jogszerű migrációs útvonalakat és, és megoldásokat, például humanitárius vízumokat kell felkínálni. Érdemes a tagállamok számára azt hangsúlyozni, hogy egy szabályozott rendszer mindenkinek jobb, hiszen sokkal könnyebben kezelhető, mint a mostani fejetlen menek, fejetlenül kezelt menekült áradat. Úgy érezzük, hogy a nemi alapú iránymutatások sokat segíthetnek abban, hogy az Európai Unióban a menekült ügyi eh, eljárások során a nőkkel hogyan kell bánni. Úgy érezzük, hogy ezek az eh, mm, iránymutatások persze nem csak a nőket, hanem külön a férfiakat, fiúkat és lányokat is kell kezeljék, ők is sokszor sajátos nehézségekkel kell szembenézetnek. Köszönjük szépen, mielőtt megadom a szót Riley asszonynak, eh, egy svéd és egy olasz látogatócsoportot szeretnék üdvözölni itt a szakbizottságunkban. Most pedig eh, Riley asszony parancsoljon, a Genfből érkezett hozzánk, és a női menekültek védelme Európában az előadásának a címe parancsolja. Good afternoon. Jó napot kívánok! Rachel Riley vagyok. Genfi képviselője vagyok a menekültügyi biztonságnak, kutató és érdeképviseleti szervezet vagy, vagyunk gyerekek, nők védelmében, akiket konfliktusok értek. Mélységi elemzést végeztünk, és eredményeinket gyakorlati javaslatokat tesz jelentetjük meg. Számos kérdéssel foglalkozunk, kezdve a megelőzéstől a nemi alapú erőszakig, megélhetéshez való hozzájutással, a szexuális és reproduktív egészséghez való hozzájutáshoz, serdülő lányok igényével foglalkozunk és migráns jogokkal. Azért jöttem ma el, Genfben dolgozom, de nagyon sok európai munkánk van. November első hetében azonban egy hétnapos feltáró misszión vettünk részt a menekültügyi főbiztosság kollégáival, az UNFP-vel és a női menekültügyi bizottsággal, és megnéztük, hogy a jelenlegi menekültügyi válságban a nők és a lányok milyen veszélyen néznek szemben, és ennek alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg arról, hogy miként lehet az ő helyzetüket elősegíteni, őket megvédeni. Megnéztük, hogy a lányok milyen helyzetben élnek Görögországban, ellátogatunk Aténban, valamint két görög szigetre, Kioszra és Szamoszra, valamint elmentünk Macedónia korábbi Jugoszláv köztársaságba, ahol megidátogattuk Skopjét, Gevgeliát a macedon-görög határon, és a macedon-szerb határon pedig Tabanovcét. Ahogy Hannibal asszony mondta, ilyen jellegű menekültügyi válsággal még nem találkoztunk a menekültek száma és különféle nemzetekből, akik nagyon gyorsan haladnak át számos országon, ezáltal e, elég e, sajátos helyzetet teremtenek, amihez, amire koordinált politikai és humanitárius választ kell adni, hiszen a menekültek attól tartanak, hogy lezárják a határokat, ezért sietnek Észak-Európa felé, e, és a haladásokat nem lassította le a közeledő tél sem. Hadd adjak egy példát arról, hogy mennyire sürgős a helyzet. Görögországon átutazó hölgy mondta nekünk, aki terhessége végén járt, és már vajudni kezdett, de annyira akart sietni az utazással, hogy csak akkor volt hajlandó kórházba menni, amikor a családja erre rábeszélte, és Görögországban szültem meg a babáját, de szülés után órákon belül újszülöttjével elhagyták a kórházat és folytatták az utazást. Nagyon aggaszt minket, ahogy a e, kollégám is mondta, hogy ahogy a határok lezárulnak, nincsen koordinált e, sürgősségi terv az ő megsegítésekre, különösen azokra a nem szír állampolgákra, akik az átkelő pontokon ragadtak, ők nem jutnak biztonságos humanitárius segélyhez, segítséghez. Abból indulunk ki, hogy az EASC a vezető európai és nem európai szervezetek központja új útmutatókat mutat, jut, adott ki a nemi alapú erőszak megelőzésére, és ez elmondja, hogy minden humanitárius személyzetnek azt kell feltételezni, hogy a nemi alapú erőszak megtörtént az érintett lakosságban, súlyos, életveszélyes problémáként kell kezelni, és úgy kell, ennek megfelelően kell intézkedni, még akkor is, hogyha erre nincsen egyértelmű bizonyíték. Ez a mi üzenetünk az önök számára is, feltételezni kell, hogy a nemi alapú erőszak megtörtént, és a lányok, nők megtapasztalták ezt, még akkor is, ha nincsenek adataink, amik ezt bizonyítanák. Ebből kell kiindulnunk. a rövid hétnapos látogatás alatt azt találtuk, és tudjuk, meg tudjuk erősíteni, hogy a nők, a migránsok fokozott veszélynek vannak kitéve, és akkor civil szervezetek válasza nagyon-nagyon elege, nem elegendő. Mindenféle erőszak formával találkoztunk, amely más humanitárius válságokban is előfordul, úgy, mint az ügyleti szex, a ház, ház, családon belüli erőszak, erőszak, szexuális zaklatás, fizikai támadás, és emberkereskedelem. Azt találtuk, hogy ez az erőszak a legsérülékenyebb, legkiteltebb eh, csoportokat érinti, az egyedülutazó egyedülálló nőkét, a gyerekeket, a gyerekekkel utazó nőket, a terhes és szoptató nőket, a serdülő lányokat, a kísérlet nélkül utazó gyerekeket, a fiatal eh, eh, férjezett nőket, akiknek újszülött babájukat van, és a fogyatékossággal élőket. Nagyon jellemző reakció kapott a mi csapatunk a kutatás alatt. Mindenki azt mondta, hogy ilyen erőszak nem történik, és óra, órákon belül, hogy megérkeztünk Görögországba, szakértőink azonnal találtak egy fiatal nőt, egy fekete-afrikai országból, aki egyedül utazott Németország fele, ő a politikai üldöztetés elő menekült származási országából, és a Görögországba tartó hosszú utazása során szexel kellett fizetnie kétszer is, először azért, hogy kapjon egy hamis útlevelet, és másodszor azért, hogy fel, felféljen egy hajóra, amely Törökországból Görögországba vitte. Görögországi kikötőben két éjszakát töltött információ nélkül, anélkül tudta volna, hogy kihez forduljon, és nem tudták őt regisztrálni. Ő semmiféle segítséget nem kapott. Eredményeink megmutatták, hogy az erőszakról szóló bizonyítékok ellenére, amelyet azonnal meg tudtunk állapítani mindkét országban, semmi jelét nem láttuk annak, hogy bármiféle megelőzési program történne. A helyeken lévő feltételek, körülmények, különösen a görög szigeteken nem felelnek meg a minimum elvárásoknak sem a nemi alapú erőszak enyhítésére. Hadd mondjak néhány példát, egy rettenetesen zsúfolt központban nem voltak elkülönített vécék sem nőknek és férfiaknak, és az itt tartózkodó iraki nők nagyon félve mentek ki a, a, a vécére, a zuhanyba. Ahogy a kollégám azt mondta, ez az alapvető minimum elvárás a nemi erőszak megelőzésében, az, hogy a fürdési és WC lehetőségeket elkülönítik. Nem csak megelőzési program nem volt, azt is észrevettük, hogy semmiféle kezelési módszer nincsen a nemi alapú erőszakra. Ez pedig annak tudható be, hogy nagyon elkerülő a hozzáállás a humanitárius segítség, segítők között. Mindenki azt mondta, hogy ilyen nem történik, nem jellemző ennek a válságnak, hiszen annyi olyan kevés esetről volt készült jelentés, és feltételezték, hogy ha nincs, nem történik jelentés, akkor ez a probléma nem létezik. Azt találtuk, hogy a humanitárius segítők nagyon rassan reagálnak, ennek eredményeképp nagyon kevesen keveset tudunk arra, hogy mi tudtak arról, hogy milyen kezelési eljárások vannak, és nincsenek szolgáltatások sem. csapatunk megkérdezett egy nőt, aki kislányával utazott, akinek a férfi, férje rábízta őket egy férfira, aki elvette tőlük a, do, a dokumentumaikat, a te, telefonjukat. Ő sokos, őt sokos állapotban találtuk, nem tudott semmiféle információhoz hozzájutni, tanácsot nem kaphatott, semmiféle támogatást nem kapott. Alapvető ajánlásunk az, hogy azért, hogy ezeket a lányokat és nőket jobban megvédjük, nagyobb koordinációra van szükség. Nem csak a helyi nemzeti hatóságokon belül, de országok között is. Jobban kell koordinálni a nemzetközi, nemzeti és helyi civil szervezetek munkáját. Azt találtuk, hogy a legtöbb menekültügyi eh, eljárások eh, határok közötti sávokon történik, itt jobb együttműködésre van szükség a szervezetek között, ez azt is jelenti, hogy információt kell átadni az egyes esetekről határokon át. Hogyha valaki Görögországban megerőszakoltak, akkor erre át kell juttatni az információt az ő útvonalán azért, hogy a, a útvonal többi részén is hozzáférhessen a, a támogató szolgáltatásokhoz. Jobb határon átnyúló együttműködésre van szükség. felkészített személyzetre van szükség a helyszínen, e, nemi alapú erőszakra felkészített, e, erre való reagásra való felkészített emberekre van szükség, e, helyi női szervezetekre van szükség, és hogy a kollégám mondta, jobb hozzáférésre van szükség női tolmácsokhoz, azért, hogy a párbeszédet megkönnyítsék. Nagyon fontos tehát, hogy szakértőket juttassunk el a helyszínekre, azért, hogy jobb segítséget kapjanak ezek a nők azt kell elérnünk végül, hogy megfelelő szolgáltatások állnak rendelkezésre a nők számára. Ez azt jelenti, hogy mivel ennek a, vá- vá- a válság jellege miatt a nem erőszakkal foglalkozó embereknek a, hely, hely, a helyszínen kell jelen lenni, pszichológiai segítséget kell nyújtaniuk, biztonságos helyszíneket kell jutatni ezeknek a nőknek, és nagyon fontos, hogy esemény erőszak utáni védelmi készletek álljanak rendelkezésre a belépő pontokon, amihez az emberek azonnal hozzájutnak, különösen olyan helyzetekben, amikor nem képesek megállni és kórházba menni. Sokkal nagyobb innovációra van szükség a nemi alapú erőszak meg, megelőzésére, az utólagos segítségére, hiszen ezek az emberek nagyon gyorsan haladnak át az ország, országokon felidéznem az út, út, útmutatónkat, hogyha nem lépünk fel a, a GBV ellen, tehát a nemi alapú erőszak ellen, akkor nem, tudjuk, nem tudunk megfelelni a legalapvetőbb elvárásoknak abban, hogy megvédjük az érintett lakosság jogait. Ha csak nem sikerül ezt rendben elintézni, nem felelünk meg annak a követelményeknek, hogy humanitárius segítséget megfelelő és felelősségteljes módon tudunk nyújtani. Nagyon remélem, hogy elolvassák ezt a jelentést, és megfogadják a, azokat a konkrét ajánlásokat, amelyel jobban tudunk reagálni a nemi alapőr erőszakra e, ebben a válságban, és ezeket integrálni lehet azokba az ajánlásokba, amely az állásfoglalás tervezethez készül. Köszönöm a figyelmet. Azt akartam elmondani, hogy a jelentés a következő napokban meg fog jelenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő előadónk Debra Zinger, Asylum Aid London. very much for inviting me. Köszönöm, hogy meghívtak, és beszámolhatok a meghallgatásukon tapasztalataimról. Mindig nagyon bátorított bennünket az a tény, hogy az önök szakbizottsága érdeklődéssel kíséri a női menekültek ügyét évtizedek óta. Szeretnék üdvözölni Hannibal asszony jelentését, mert ma vitatnak meg hagy beszéljek a jelentés egy bizonyos aspektusával, a menekültügyi eljárással magával. Amikor a, ezek a nők megérkeznek az EU-s tagállamba, ahol menedéket kérnek, végig kell menjenek egy menekültügyi eljáráson. A jelentés több olyan folyamatról is szól, amely ilyen nők végig kell menjenek, öt ilyen folyamat van, kifejtem ezek hátterét, és azt is, hogy milyen haszonnal járhatnak a nők számára, ha megfelelően szerveződnek meg. Az első a női tolmács és vizsgáló kérelmének joga. Nyilván belátják, mennyire ennyivel egyszerűbb a nők számára beszámolni a tapasztalatokról, különösen nemi, erőszak, nemi jellegű erőszakról, szexuális erőszakról, a kényszerházasságról, a megcsonkításról, hogyha a vizsgáló, illetve a tolmács nő. A szakbizottság által publikált jelentés a nemi alapon történő menedékkültő eljárások 1912-ben publikálták ezt, öt szervezet bevonásával, amilyen kis benne van. Kilenc tagállamot hasonlít össze az elemzés. Úgy láttuk, hogy a legtöbb tagállamban kérésre adtak női vizsgálót, ám női tolmácsot nem mindig. És a nők sokszor nem is tudják, hogy kérhetnek női vizsgálót. Fontos tehát, hogy publikálják ebből jogukat, tájékoztassák őket erről. A következő eljárás, amiről beszéltünk, a vizsgálat során a gyermekgondozás biztosítása. Brüsszelben a belga hatóságok az interjú során egy évtizede már adnak gyerekgondozást. Ez azt jelenti, hogy egy a gyerekkel utazó e, nő nem kell akadott válaszon, hogy vagy nem mond el semmit, amit el kell mondjon, vagy traumatizálja ott levő gyerekét. Nagy-Britanniában e, az eljárás felében van gyerekgondozás, de Európa többi részén nagyon ritka ez. A harmadik eljárás a tolmácsok és vizsgálók képzése trauma témákban és a nem alapú erőszak témájában. Erről majd visszatérek. A negyedik a tanácsadás biztosítása, ötödik elem pedig az információ biztosítása a menekültügyi eljárása kapcsolatban. Talán ezeket az ábrákat is ismertetném. Nagy-Britanniában van egy kampány, a védelem hiánya kampány. Ezt a brit belügyminisztérium támogatja. Ez egyik menedékes, menedékes aki egyébként művész, ő rajzolta meg ezeket a logókat. A kampány évek óta működik, és a belügyminisztérium mindegyik általam említett eljárásban partnerünk. De nem csak úgy hasonlítva választottuk ki ezeket az eljárásokat, hanem van mögöttük megfelelő indoklás mindegyiket említi három nemzetközi protokoll. Az első ilyen nemzetközi protokoll a szexuális erőszak nyomozása konfliktusban és dokumentálása címet viseli egy globális csúcs eredménye, Angelina Jolly és Haig miniszter, brit miniszter tavaly szervezett. Szerintünk különös és ironikus, hogy ezen protokoll intézkedései elérhető a kongói nő vagy szomáli nő számára, akit megerőszakoltak a háborús bűncselekmény keretében, ugyanez a nő ugyanakkor nem kapja meg ezt a jogot, hogyha itt Európában kér menedékjogot. A másik az EU áldozatok irányelv, amely három hete önök elé. Ez szexuális erőszak áldozataival a nőket támogat Európában. Ám alkalmazható EU államokon kívül is. Hogyha Európába jönnek és védelmet kérnek ezek a nők, akik ilyen, áldozat, ilyen erőszak áldozatai vannak. A harmadik dokumentum a, a ENSZ Nőjogi Bizottsága anyaga, a SIDO nevű dokumentum. Ezek a dokumentumok és Hannibal asszony jelentése is, a 9. oldalán megemlíti őket, ezeket a, ezeket a protokollokat, tehát van jogi alapja nemzetközi jegyzőkönyvekben mindennek, mégsem működnek az európai menekültügyi rendszerben teljes körülön. Kérdés, hogy miért olyan fontosak ezek az intézkedések? Nos, a az önök jelentés is rámutat, hogy a hitelesség hiánya sokszor az oka annak, hogy elutasítják a nők menedékjogi kérelmét. Általában azért nem utasítják vissza őket, mert nem hiszik el az általuk mondottakat. Ezért fontos tehát a hitelesség kérdése. A hitelesség ügye az európai jelentésben is megjelenik, valamint az UNHCR jelentése, a Beyond Proof című jelentés is rámutat a hitelesség értékelésének gyakorlatára és az a körüli aggályokra. És ami az eszállom aid által végzett vizsgálat is rámutat. Amikor a nőtől megtagadják a menedékjogot, mindig azért történik, mert nem hiszik el, amit mondanak, és amikor a fellebezésüket elfogadják, azért történik, mert a bíró elfogadja. Tehát a bíróságnál más módon értékelik a hitelességüket. Ha valaki nő, inkább utasítják a kérelmét, mint a férfi. A statisztikák mutatják. Kérdés, hogy a külön, mi az oka ennek a e, különbségnek. Írtam egy könyvet erről a különbségről, Gender és Refugee Law címmel. Ez az Európai Képzési Kézikönyvnek is része. Hannibal asszony hivatalan majd elküldjenek neki ezt az anyagot. Az elemzés szerint három egymás összefüggő tényező miatt nehéz a nők hitelességét elértékelni. Egyrészt a döntéshozók túl szigorúan értékelik a nők igénye során a bizonyítás kötelességét. A nők sokszor nehezebben tudnak dokumentummal szolgálni menekültügyi kérelmük alátámasztásra. Ha egy férfi politikai aktivistának van egy, egy tagsági kártyája, vagy lehet egy fotó róla, hogy tüntet valahol, de egy női politikai aktivista másképp vesz részt a mozgalom. Lehet, hogy élem, mert főz a férfiak számára, vagy F, ilyesmivel segíti a mozgalmat, de erről nincs dokumentuma. A nemi alapú üldöztetésnél is nagyon nehéz konkrét bizonyítékkal szolgálni. Nincs tanúsítvány arról, hogy valakit otthon erőszak áldozattává tettek. És ilyenkor csak a nő szóbeli vallomása áll rendelkezésre. És mivel itt egy traumáról van szó, amely a, a, az emlékezetüket is ö, sérti, és, és nehezen számolnak be a velük történtekről, sokszor olyan vallomást adnak, amely nem koherens, nem konzisztens, ö, nem áll össze a történet. És ez a három tényező egymással kapcsolódva olyan helyzetet teremthet, ahol nagyon nehéz, nehéz pontos és, és kedvező hitelesség értékelést kapniuk. Ha ezek, ezek az intézkedések, amelyeket az elején előrányoztam, biztosíthatják azt, hogy pontosabb hitelességi értékelésbe részesülnek a nők. Fontos tehát a jelentésük is rámutat a a nyilatkozatra, de az állásfoglalásban magában is kéne, hogy szerepeljen mindez. Azok, ezek az eljárások segíthetik a nőket abban, hogy a, a bizonyíték hiányán e, valahogy túljussanak a nők, és koherens, konzisztens értékelést kapjanak a szóbeli vallomásai. Hogyha ezeket az intézkedéseket megvalósítanánk, jobban lehetne harmonizálni Európa szerte a sztenderdeket és normákat, ezek tudjuk jelenleg eléggé széttartóak, ezek az intézkedések az EU-ban átfogó nemi alapú irányításokat vezetnének be, ez Szárnyi asszony is ajánlja, és lényegi fontosságú volna a nők számára, hogy pontos hitelességi értékelést kapjanak, és ezáltal méltányos módon értékeljék menekültügyi kérelmüket. Ez a pontos hitelességi értékelés lényegi fontosságú azon erő, nők számára, akik Európába emberjogi sérelmeik miatt érkeznek, itt keresnek menedéket. Köszönöm. I, I'm now taking over the chair. Átteszem az elnöklést. Negyedik Szeretném bemutatni a negyedik előadókat. Krisztina Merkel Szívfőt, aki a Jara Trappan elnöke a Svédországban, Malmöben, aki integráció és szociális vállalkozások munkakörében dolgozik. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Annak is nagyon örülök, hogy itt lehetek, hiszen az a projekt és a szociális vállalkozás, amiről beszélni fogok, ez a alapból finanszírozott szociális vállalkozás révén próbáljuk az integrációt elősegíteni. Egy női szövetkezetről van szó, amelyet non-profit szervezetek vezetnek, amelyben bevonni akarjuk a nőket és felhatalmazni őket, az egyéniség és a szociális előnye sokkal fontosabb, mint a profit. A jelatrappan 8 millió svéd koronát spórolt meg kezdetek óta a régióban az önkormányzatoktól kapta ezt az elmúlt négy évben. Anyákról van itt szó, akik nálunk élnek, dolgoznak, pénzt keresnek, olyan munkahelyeken dolgoznak, amely nem, profit, nem feltétlen profitorientáltak, hanem ahol közösségi munkát, demokráciát, részvételt tanulnak. A Jalatapan célcsoportja olyan nők, akik eh, Malmöben, Rószengold város részben laknak, ahol nagyon nagy eh, arányban laknak bevándorlók, és nagy a munkanélküliség is. Nem áll rendelkezésre szakszerű tapasztalat és képzés számukra, se Svédországban otthonról se hozták. Nem beszélnek jól svédül, és teljesen kiszorultak a munkaerőpiacról is. Több éve élnek már Svédországban, és nagyon gyakran kerülnek táppénzre, betegszabadságra. Önerősítő együttműködéssel, oktatással foglalkodunk, részt, részvételt tanítunk a demokrati, demokrati, demokratikus folyamatokban, e, vállalkozást e, tanítunk a non-profit szervezetekben, e, felvesszük a kapcsolatot az érintett felekkel a környéken, svéd nyelvet tanítunk és különféle funkciókat oktatunk. Mi az eredménye a munkánknak? Egy évvel egy év után azt láttuk, hogy a kezdetekben nagyon rossz önbecsüléssel érkező nők már szakmai büszkeséggel, méltósággal rendelkeznek. Amióta Svédországban laktak, eh, segélyekből éltek meg, és most valós eh, bért keresnek. Hosszú távú táppénzekre kényszerültek, amely lerövidült, gyógyszerfüggők voltak, amelyet sikerült visszaszorítani. Nagyon kevés szociális kapcsolatuk volt, most számos barátuk lett. A betegségből jó egészségbe léptek át, és a bal, alul bal oldalon látjuk Mohamed Jonas Nobel-díjast, aki látogatónk volt, aki nagyon sokat foglalkozik szociális vállalkozásokkal, ezért említettem meg őt. Másik pozitív eredményünk az, hogy e, anonimitástól ismertségig jutottak el. Korábban soha nem szavaztak e, politikai választásokon, ma mindannyiukon, mindannyiuk, e, mindannyian részt vesznek, hiszen ez az ő céljukat szolgálja. És a legfontosabb talán, hogy nagyon gyenge helyzetből kerültek ki az otthonokból, nagyon rossz példát mutattak a gyerekeik számára, magányosak voltak, meg, most megismerték a közösségi munkát, korábban nem tudtak részt venni azokban a döntésekben, amelyek befolyásuk, befolyásolják az ő életüket. És a mi e, szövetkezetünknek az a legfontosabb feladata, hogy együtt döntsünk már mindenről. Rusen Gordon belül és azon túl mindannyian együtt utaztunk el Isztambulba, gyerekek és férfiak nélkül, micsoda utazás volt az, és ezek az asszonyok, akik értéktelenek érezték magukat, ma úgy gondolják, hogy szükség van rájuk, és el tudják érni a változást. A kereskedelmi ágazatok, amelyek Jalatrappanban működnek, van konyhánk, van kávézunk, van lekvárfőző konyhánk, van takarítószolgálatunk, van egy stúdiónk, és tanulmányi kirándulásokat teszünk minden nap. Nyújtunk oktatást, és városnézésre megyünk. Írtunk két könyvet, az egyiknek a címe The Road to Yala, ez a nőkről szól, az ő hangjukon szól a könyv, arról, hogy hogyan érkeztek Svédországba menekültként. A másik címe Yala Trapan, mi megtettük, és ez mindenkihez szól, mindenki felhasználhatja. A struktúra így néz ki, különféle um, osztályújaink vannak, alkalmazottaink, és amikor öt évvel ezelőtt elkezdtük a munkát, nyolc ilyen volt, közülük hat. Ma öt évvel később, 29-en vagyunk, és ezek közül legtöbben 75%-ban dolgoznak. Minden ágazatban vannak gyakornokaink, akiknek ugyanaz a háttere, mint a Jeletrában asszonyainak. Van egy megállapodásunk is a szolgáltatókkal. Ők tudják az új gyakornokokat legjobban felkészíteni, hiszen maguk is végigmentek az egész folyamaton. A stúdióban forgójelleggel történik az eligazítás, nagyon sok eh, eh, designert, magánvállalkozót foglalkoztatunk. Vannak fontos eh, ügyfeleink, egyedi megállapodásokat kötünk a nagy vállalkozásokkal, és ilyet csak Svédországban tapasztalható. Öt évvel később a stúdiót már harmadszor költöztettük át, mert mindig kicsi volt. Egyre nagyobbra volt szükség. A konyhában pedig ebédet készítünk, ételeket főzünk, lekvárt főzünk, a legtöbbet földközi tengeri receptek alapján, és különféle eseményeket is ellátunk. A takarító és konferenciaszolgálatunk vállalatokat, közigazgatási szervezeteket lát el. Leginkább irodatakarítással foglalkozunk. Tíz ügyfelünk van, és amiről beszélek, Mindezt együtt értük el. Ez a legfontosabb. Folyton fejlődni akarunk, e, ezzel kapcsolatos projekteink vannak. Az egyik például a Jelez Road to Work, ez a Malmai önkormányzattal és foglalkoztatói szolgálattal történő együttműködés, ahol Évente 40 ember dolgozunk, akiket felkészítünk a munkakultúrájára és a konyhamunkára e, a Jala e, nagyköveteivel együtt. Vannak a projektjeink is, ennek az a cím, hogy a Jala nagykövetei, e, ahol a szociális vállalkozásokról nyújtunk információt. Van még egy, amely Skóneban helyezkedik el Dél-Svédországban, az abf el együtt, a Skónai Régió Szociális Alapjával együtt. Így próbálunk új, keze, új kezdeményezéseket beindítani, különféle helyszíneken, vannak már jala központok, különféle délsvéd városokban. A Jala-ról szóló könyv azt 60 más önkormányzattal együtt írtuk meg. Mindannyiunk azzal a, ugyanazzal a kívással szembesült, és ebben leírják, hogy ki honnan jön. Végül azt gondolom, hogy nagyon sikeresek vagyunk, hiszen arra koncentrálunk, hogy mi a közös bennünk emberekben az etnikai különbségek és a gazdasági különbségek dacára. Arra is koncentrálunk, hogy milyen forrásokkal rendelk, erőforrásokkal rendelkeznek ezek a nők. Soha nem kényszerítjük őket a változásra, a helyzet megváltoztatására, hanem felkészítjük eh, őket arra, hogy ezt maguk érjék el. Köszönöm a figyelmet! Thank you, I'm sure. Köszönöm szakértők roppant érdekes dolgokat osztottak meg velünk, új gondolatok, új tények hangzottak el. Mielőtt megadom a szót a, a kollégának, Kienge asszonynak adom meg a szót, aki a Libes szakbizottságban egy véleményt készít a mi jelentésünkhöz. Itt ül az első sorban, parancsoljon. Grazie. Köszönöm. Köszönöm hogy meghívtak erre nyilvános meghallgatásra. Nagy örömömre szolgál, hogy újra itt lehetek önökkel, meghallgatva szakértőket, és az általuk elmondott roppant érdekes dolgokat. Nem csak személyes okból vagyok itt, alapvetően szeretnék tanulni önöktől. Szeretnék minél többet beépíteni az én általam készített véleménybe eh, azokból a gondolatokból, amelyek itt ma elhangzanak. Eh, mert úgy érzem, hogy a migrációval kapcsolatban egy holisztikus megközelítésre van szükség. Nagyon fontos tehát, hogy itt legyek, hogy itt lehetek, hogy meghallgassam önöket, hogy tanuljak önöktől, és remélhetőleg beépítsem a jelentésembe és ezt. Európai parlamenti képviselő vagyok, mégis személyesen érintett, mert korábban már dolgoztam nőjogi kérdésekben. A Maputo eh, jegyzőkönyv alapvetően egy karta, amely az afrikai nők alapvető jogait kívánja közszolgálja védeni. Ez a jegyzőkönyv ez azért olyan fontos, vagy ez a karta, mert ezt az afrikai nők fogadták el, hiszen pontosan ők azok, akik tudják, hogy mire van szükségük, ők tudják, hogy hogyan tudnak segítséget kapni ezt 15 ország írta alá, 28 ratifikálta, 54 ország vett így vagy úgy részt ebben. Persze nagyon sok még a dolgunk ezügyben. Hannibal asszony, Hannibal képviselőtársam jelentése nagyon jól leírja az alapvető problémát az abban foglaltakkal egyetértek. Megmondhatom, ebbe kell, hogy mondjam még egyszer, hogy együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a női menekültek védelmet kapjanak, hiszen másfajta védelemre szorulnak, mint a férfi menekült társaik. Különleges védelemre van szükségük. A legtöbb eh, helyzetben, legtöbb esetben teljesen más helyzetük. Már csak azért is, mert a nők többsége nem folyamodik menekült jogért. Miért? Megmondom. Mielőtt elérnék a kívánt célországot, már előtte nagyon gyakran erőszakot tesznek rajtuk, de sokszor, mikor ha odaérnek, akkor sem megváltás ez számukra. A nemi alapú erőszak mindenütt elterjedt, nem csak a tranzit, hanem a befogadó országokban is. Ez egy igazi dráma a női menekültek számára. Tehát elindulnak otthonukból, elindulnak otthonról, és kontinenseken átvágva megérkeznek egy másik országba, közben végig kitéve az erőszaknak. Drasztikusan meg kell változtatni azt, ahogy az egész kérdéshez közeledünk, ahogy ezt az egészet látjuk. A menekült és, és migrációs politikánkat, bevándorlás politikánkat alapvetően kell átalakítani annak érdekében, hogy a nők sajátos érdekeit megértsük, és ezeket kiszolgáljuk, hiszen gyakran azt mondják a nőknek, hogy igen, erőszak áldozata volt, akkor az bizonyítsa be. Hát mennyire lehetetlen kérdés ez? Hát hogyan lehet ezt bebizonyítani? Egyáltalán hogyan lehet ezt egy másnak elmagyarázni? Nem csak tetőre van szükség a fejük fölött, hanem lelki segítségre is, hiszen óriási traumákat szenvednek el, ezért különleges támogatást különleges segítséget kell biztosítanunk, amely valóban az igényeiket szolgálja. A szociális ellátórendszerben, és ezt figyelembe kell venni, az oktatási rendszerben, a munkavilágában. Az eddig hallottak nagyon érdekesek és fontosak voltak, elmondták, hogy milyen fontos az integráció. Mary Hannibal jelentésében ki ragadnék egy nagyon fontos dolgot, hiszen az üldöztetés a konfliktus elől menekülő nőkről van szó. Biztonságos és legális módját kell adni annak, hogy ők ide jöhessenek. Ezt kívánom hangsúlyozni majd a saját jelentésemben, vagy véleményemben is. Végül még egy dolgot hadd mondjak el a nőkkel kapcsolatban. Burkina Faszóból érkeztem vissza, ahol megfigyelőként vettem részt választási megfigyelőként vettem részt a, a monitoring csoport munkájában, az Európai Uniót képviseltem. Saját szememmel láthattam, hogy mennyire elkötelezettek a nők, mennyire részt vesznek a civil szervezetek munkájában. Mi hiányzik mégis? Az, hogy a politikai életben is teljes szerepet kaphassanak. Sajnálatos módon kirekeztik őket bizonyos lehetőségekből, a döntéshozatalból például. 14 elnök jelölt volt, ebből mindösszesen kettő. Ez a helyzet elfogadhatatlan. Különböző szervezetekkel beszéltünk erről. Az elemzőink, szakértőink mind ott vannak, de csak egy foglalkozik a, a nők problémáival. A női emancipáció akkor következik be, hogyha a politikai életben, a döntéshozatalban, általában a demokratikus élet minden területében teljesen részt vállalhatnak a nők. Ennyit szeretem volna röviden elmondani, köszönöm mindenkinek, a kollégának, főként Haniból asszonynak és a meghívott vendégeknek. Nem tudom eléggé hangsúlyozni ennek a témának a fontosságát, remélem, hogy együtt valóban egy kiváló jelentést tudunk letenni az Európai Parlament asztalára. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. Az árnyék előadók hozzászólásai következnek. Karadza Bildasszonya kezdem. Köszönöm. Barbara Matérát képviselem, aki nem tudott eljönni, árnyék előadó. Hogy mondjam el gyorsan, mennyire nagy hatása volt rám mindegyik előadás. Barbara és a néppárt számára nagyon fontosak azok a pontok, amelyeket felvetettek, és az ENSZ és a civil szervezetek munkája rend, rendkívül fontos a nők támogatásában. Szeretném megköszönni Krisztinának munkát. Én svéd vagyok, jártam valamiben ebben a, ezen a helyszínen. Razengor sajnos megbélyeg, megbélyegezték, mint az integráció legsúlyosabb helyét egyfajta gettóként festik le. És ön, az ön például mutatja, hogy a társadalmainknak ezek a, ezek a marginalizált területei is az integráció példái lehetnek a nőknek köszönhetően. Tehát az Európai Parlament munkájában is meg kell szívelni. Ezt elnézést ezért a kis kitérőért most visszatérnék kollégám mondandójára. Köszönjük Hannibal asszonynak a kiváló munkát, különösen a mainstreaming megnétése a női jogoknak és a, a menekült ügy teljes területén való megjelenítése. Mert sajnos a nemi alapú erőszak egy olyan konkrét ügy, amely a nőkre van hatással, és ide tartozik az erőszak más formái is, és a nemi szerv csonkítása. Az embercsempészet ellen is fel kell lépni, mert nagyon sok nő, ahogy a statisztikák is mutatják, sok esetben a prostitúciónak van kitéve támogatja Materasszony azt a felhívását, hogy az Isztambul Egyezményt ratifikálja minden tagállam, és hogy több adatra van szükség, agregált, női lebontott adatra a migránsok és a menekültesek körében. Matera mondja, gondolja, hogy egy sor témában a Libe szakbizottság asztalára tartoznak, a kérdések a szubsztrétás alapján, például a hetes bekezdés témája Ő azt mondja, Matarasszony, hogy a hetes bekezdés, ugye, azaz a biztonságos országok listája nem csorbítja azt a tényt, hogy a menekültügyi elbírálás egyéni értékelés tárgya. Tehát egy, egy, egy akár biztonságos országból elkezdő is kaphat menedékjogot a, a, a visszatoloncolás mentesség jogára, tehát a menekültügyi csomagban ez így érvényesül. Tehát ne úgy értelmezzük ezt, hogy külön lista van a férfiakra meg a nőkre. Ha ez lenne itt a gondolat, hát azt nehéz volna támogatni. Vagy végrehajtani. Azt is gondolja, hogy a menekült csomagban a, a, az erőszak áldozatai, áldozat, áldozatai, nemi erőszak, nemi szexualitás és egyéb nemi alapú erőszak áldozatai vonatkozóan a menekültügyi csomag világosan megfogalmazza, hogy figyelemmel kell lenni. A tízes cikk azt mondja, fontos, hogy az interjú vizsgálat és a tolmácsolás nők végezzék ezt a munkát, de Matara az, hogy nem gondolja azt, hogy erre külön kell képzést biztosítani, mert a menekültügyi csomag ezt már előrányozza a kötelező képzést a e területeken. Kilences es bekezdés. Matara asszony támogatja az átláthatóság, az agygyűjtésre vonatkozókat, de úgy gondolja, nagyon nehéz lesz, különösen most a tagállamok számára konkrét statisztikákat létrehozni a pozitív döntéseket, a nőkre vonatkozó pozitív döntéseket illetően. Aztán a, a szövegben mindenhol detention facility-ként fogalmaz, azaz lakhatási létesítmény. Ide lehetne a befogadó állomás is, meg a, tehát nem minden elzárás, nem minden számít elzárásnak, amikor elhelyezik a menekültet valahol vannak befogadó központok is. Úgyhogy ez is egy, inkább egy kérdés. 14-es bekezdés. Az újságírók ugye ez inkább a Libéhez tartozik, mint a 15-ös bekezdés, amely ugye, eljárás része, hogy mennyi ideig tart a, az elzárás. 18-as bekezdés, családegyeztetés ugyanaz. A fő elvit az, hogy a Nőjogi Bizottság azokra a kérdésekre kell koncentráljon, amelyek nem nyitják újra a teljes menekültügyi csomagot, hanem konkrétan a, a nemi vonatkozást célozzák meg. Én most szó, felszólaltok saját nevemben is, vagy majd kapok megint szót? Először az árnyékeladók jönnek, aztán visszatérünk. Ennyit akartam mondani az árnyékeladó nevében. Köszönöm. Következő. Nem, Brock, az öldek. A Guerészről. Very much, uh, and... Köszönöm, és Köszönöm a meghívott előadóknak, szakértőknek a beszámolót. Nagyon alátámasztja azt, amit én gondolok a GUE frakció részéről. Hannibal asszonynak is köszönöm a jelentését, amit nagyszerűnek tartok. Számunkra a GUE-ben a kiindulási pont az, hogy a menekültügyi csomag nem segíti a nők helyzetét, ezért olyan nagyon fontos, hogy ez a csoport, ez a szakbizottság megfogalmaz ezeket az elkötelezettséget. És most svédül fogok szólni. Kérem, akit nem érti, az vegye fel a felhallgatót. Rettenetesen fontosnak tartom az, hogy a szakértők és az előadók is kijelentsék, hogy minden nőnek joga van a védelemre, mert nincsen egyért, egyértelmű menekültügyi utak az EU-ban, e, nincs, jó, e, e, nincs jó lehetőség a diszkriminációra, nem lehet privilégiumokat adni a fiatal, egészségek és nőknek, akiknek nincsen gyerekük, és nem hiszen azok a nők, akik itt maradnak, azok gondoskodnak a gyerekekről, tehát megfelelő menekül, menekülési útvonalakat kell számukra biztosítani. Ugyanilyen fontosnak tartom, amit kiemeltek az előadók, a menekülési útvonalak, én a GUE delegációjában a nyugati Balkán útvonalat tekintetük át, ugyanúgy, ahogy önök is, nagyon egyértelmű volt, hogy konkrét intézkedésekre van szükség azért, hogy megelőzzük a nemi erőszakot. Ugyanazt tapasztaltam, amit önök, hogy az emberek nagyon nagy stressz alatt élnek, és a nők, akik útközben gyereket szültek, következő út, nap már útra keltek, Na, nagyon nehéz helyzetben vannak, egyértelmű, hogy segítségre szorulnak, és nagyon egyértelmű és nagyon gyors ajánlásokat kell megfogalmaznunk az ő értelmükben. Ami pedig a nők védelmi, védelmi igényeinek elismerését illeti, szerintem nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy a nők menekültügyi kérelmét nem megfelelően bírálják el, a úgynevezett recognition rate, elismertségi arány nem megfelelő. Az emberkereskedelemben azt láttuk, hogy a nők sokkal gyakrabban válnak áldozatá, és hazaküldik őket. Ez történt Olaszországban, 31 nőt küldtek vissza Nigériába. Ez nem történhet meg. Rendelkezés állnak a jogszabályok, csak nem alkalmazzák őket megfelelően. Támogatjuk azt, hogy legyenek EU alapú útmutatók, ezt Hannibal asszony le is írta a jelentésében, ezeket javítani kell. Ami pedig az integrációt illeti, nagyon nagyszerű volt a jelatrapanról hallani. Pontosan így vannak különféle rendszerek, különféle országokban. Nagyon jó példát látunk arra, hogy hogyan működhet ez akkor, ha magánvállalkozások helyett a profitot, profitot visszacsúgatják a rendszerbe, akkor létrejön egy ilyen szövetség, egy ilyen um, kezdeményezés, amely, amely mindenkit bevon és uh, részesévé teszi a folyamatnak. A szakértői előadásokból azt gondolom, hogy nagyon jó jelentés fog összeállni, és uh, nagyon nagy szükség is van eh, az nemi egyenlőségi eh, perspektívára ebben a jelentésben. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm. Következő hozzászól. Szabassi úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen, Hannibal asszony, a szót és a munkát, amit kifejtett a jelentésben. Meg azt a lehetőséget, amelyet ma délután mindez biztosít számunkra. A kollégám nem tud itt lenni sajnos. Ő szólhat volna fel. Éppen most lett apa. Ahogy hallottam, ezért ugrok be helyette. Nem könnyű egyszerre szülőnek és valamelyik képviselőnek lenni. Ezt jól tudjuk néhányan. Tehát a téma súlyának illő figyelemet kell, kell, figyelmet kell szentelni a e e kérdéseknek a menekültügyi rendszerben, ám sajnos a maga menekültügyi rendszer sem jól működik. Akadályokba ütköznek az Európába érkezők, akik ide menekülnek, és kényszerülnek arra, hogy illegális útvonalakat válasszanak, kitéve magukat az ebből eredő veszélyeknek is. Sok esetben embercsempészek kezére játszák őket, és a menekültek illegális személyekké válnak. Senki sem szabad, hogy illegális sem váljon. Legális utakat kéne megnyitni. Részben az Európai Unió felelős a kialakult helyzetért, mert nem nyit meg legális menekülő útvonalakat Európába a, azért, hogy a menedékesek gyakorolhassák jogaikat. Ebből adódik egy másik nem negatív mellékhatás, és az európai állampolgároknak mint a láthatják azt, hogy menekültek, úgymond menekültek érkeznek, illegális migránsokként megvégezve. És őket ö, elítélik, gyűlöletet keltenek ellenük. És a társadalom elutasítja sok esetben őket. Ezt szerettem volna tehát hangsúlyozni ezeket a jelenségeket, mert úgy gondolom, hogy fontos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és erre nagyon jó ez a szöveg, és de lehet rajta javítani a ma délután hallott tények, hallott tények fényében is, amelyeket a szakértők ismertettek. Azt gondolom tehát, hogy ez a tervezet ö, mögött nem áll, nincs elég adat, nincs elég információ, nem kapunk adatokat ezekről az emberekről, arról, hogy mind mennek át ezek az emberek, amikor Európába igyekeznek, és, és egyik oka az adathiánynak éppen az, hogy nem adják meg ezek az emberek a befogadóállomásokon, nem tájékoztatják a hatóságokat, ez is aggályos. Aggályos aztán a biztonságos harmadik országok listája, hiszen Európa arra törekszik, hogy visszaküldje az embereket olyan helyekre is, amelyek egyáltalán nem tekintett biztonságosnak. Ez pedig azt jelenti, hogy csak meg sem hallgatják tisztességesen a menedékeseket, ha megnézzük a spanyol határt Ceuta Melia térségében. Ott az embereket egy, egyben visszaküldik Marokkóba, és tudjuk, hogy Marokkó például nem ismeri el bűncselekményként a nemi alapú erőszakos cselekmények sorát, és hogyha a házaspár egyike bántalmazza a másikat, azt nem is tekinti bűncselekménynek. Tehát Európából ilyen helyekre küldik vissza az embereket, például Marokkó, ahol még a nevüket, anélkül, hogy egyáltalán a nevüket fölírnák, vagy regisztrálnák őket. Ez teljesen elfogadhatatlan, nem, tört, nem szabad, hogy így történjen. Hannibal asszony említést tesz erről, de még, még világosabban ki kéne emelni jelentésben, hogy sem egyetlen menedékes sem szabadna visszatérteni olyan országba, ahol nem tartják tiszteletben a nemek közötti egyenlőséget, és nincs a nemzeti jogszabályban gyökerező garanciája ennek. Ide nem szabad visszatenni embereket, ezeket az országokat nem lehet feltenni a biztonságos országok listájára, nem szabad menedékeseket ide-vissza téríteni. Tudjuk, hogy nőket nap mint nap visszaküldenek olyan országokba, ahol jogaikat sem beveszik, és ahol már előtte is áldozatok lettek. Fontos, hogy jelentésben elítéljük az ilyen gyakorlatot. Nagyon érdekes délután, ez nagyon köszönöm a hozzászólókat és a prezentációkat, köszönöm Hannibal asszony az önmunkáját is, amelyet olyan kiváló minőségben fejtett ki a témában. Thank you. Köszönöm szépen. Az árnyék utolsó ájutó asszony parancsoljon. Akkor? Io sarò breve in quanto è stato praticamente detto molto. Rövid leszek, mert mindent elmondtak már, egyet is értek a kollégákkal. Számunkra a legfontosabb dolog a jelentésben az, hogy biztonságosan hozzá lehessen férni az Európai Uniós belépéshez. Erről vitatkoztak már korábban is, és a delegációnk elmondta ezt a Libe szakbizottságban és más fórumokon is. A biztonságos bejutás az egyetlen módja az emberi jogok tiszteletben tartásának azoknak az embereknek, akik kínzás, üldöztetés elől menekülnek, és nem csak a nők számára. Az Európai Unió kötelessége az, hogy tiszteletben tartsuk az emberi jogokat, és biztonságos belépést nyújtsunk ezeknek az embereknek. Szeretnék még említeni néhány dolgot, amit be lehet tenni, vagy ki lehet fejteni az integrációról kapcsolatban majd benyújtok egy módosítót. kapcsolatban azzal, amit Hannibal asszony a meghallgatás elején elmondott. A párizsi támadások után exponenciálisan nőtt az intolerancia, különösen a nők iránt, akik fátyolt viselnek. 300%-os növekedést tapasztaltunk az erőszakban, és ez azért van, mert a nők sokkal sérülékenyebbek. Könnyebb felismerni a nőket eh, a fájtluk miatt, ez a diszkriminációnak egy újabb formája. Fel kell hívnunk erre is a figyelmet, és eh, integrációról beszélni, azok a problémák, amelyeken Európa átmegy, mind az integráció hiánya miatt támadnak. A menekült nők, akik Európába érkeznek, szintén ennek vannak kitéve. Lehet, hogy másképp akarnak ő öltözni, és lehet, hogy nyugati szokásokat akarnak felvenni, de társaik megakadályozzák őket ebben. azok az emberek, akik velük egy etnikai csoportba tartoznak. Meg kell, elő kell segítenünk az integrációjukat. Erőszakírja nőket is azért, mert másképp öltöznek, mert fájtlat viselnek. Oroszország, Olaszországban E, és számos példáját látok ennek az intoleranciának. Növekedett a feszültség ezekkel az emberekkel kapcsolatban a támadások miatt. Az integráció nem azt jelenti, hogy rákényszerítjük az embereket, hogy másképp öltöznének, hanem az, hogy megadjuk nekik a szabadságot, hogy ők döntsenek, és egyelőre ezt a szabadságot nem kapják meg. Nem dönthetnek maguk arról, hogy miként öltöznek. Köszönöm. Thank you. That... Köszönöm szépen az árnyék előadók részéről ez volt az utolsó hozzászólás. A következő kör eh, előtt szeretném a következőt elmondani az integrációról és az öltözködésről. Most nem erről van szó, hanem az e menekültekről és az ő integrációjukról abban az értelemben, hogy munkát találnak és megpróbálnak um, eh, részevé válni a társadalomnak. Vannak tagállamok, ahol nagy a tolerancia az iránt, hogy az emberek hogy öltözködnek. Szerintem egyetlen egy tanulmány sem mutatja ki azt, hogy az emberek ruházata nagyobb um, fai alapú toler, támadást intéz, érne el, hiszen az emberek öltözködése és kinézete alapvető jog. Most pedig megkezdeném a következő kört. Korát Szabít asszony az első. Uh, Köszönöm, én is szeretnék gratulálni ezzel a kiváló jelentéshez. Az elhangzott felvetett kérdésekkel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Talán a legsokolóbb kérdéssel kapcsolatban gyereket szülnek a menekült nők, és aztán tovább állnak, mert úgy érzik, hogy eh, különben elszalasztják a lehetőséget arra, hogy Európába jussanak. Igazából az önök véleményére lennék kíváncsi, mit lehet tenni ez ügyben? Nőket, főként terhes nőket, vagy ö, frissen szült nőket nem akarunk nyilván ö, megakadályozni a mozgásukban, mit őket, főként akkor, hogyha tovább akarnak utazni, miért tartanánk őket fogva. A, talán ez a leg fontosabb, vagy a, az a kérdés, amiben a legsürgősebben tennünk kell valamit, hiszen közeleg a tél, még rosszabb lesz a A kislányok kérdését is e, felvetném, hiszen a nők között ráadásul a kiskorúk, a kislányok a legkiszolgáltatottabbak. A prostitúció, a gyermek e, e, és emberkereskedelem, a nőnemi mutiláció tekintetében is. Már csak ez utóbbi miatt is meg kellene adni nekik a menekült jogot, akik ilyenen átestek. Én persze úgy gondolom, hogy a kislányokra különösen kellene figyelni. az a tagállamoknak a vonatkozó irányelvet, az ember kereskedelemre vonatkozó irányelvet végre kellene hajtani. A sokszor az a baj, hogy a tagállamok nem szereznek érvényt a már meglévő szabályoknak, és fontos lenne pedig, hogy ne érezzék úgy az ember kereskedők, ember csempészek, hogy ezt megúszhatják büntetlenül. Büntetlenség nagyon rossz lenne. A, a resettlement, az áttelepítés botrányos számokat találhatunk, például a Törökország esetében pár ezer emberről van összesen szó, de főként a nők és a gyerekek esetében e, elkerülhető, elkerülhető lenne ez az összes nemi alapú erőszak. Különösen fontos a gyerekek védelme. A menekültügyi csomagba bevettük azt, hogy soha nem szabad fogva tartani kiskorúakat, kisfiúkat, kislányokat, hiszen elsősorban gyerekek is csak másodszorban migránsok, és e, egész egyszerűen őket soha semmilyen körülmények között nem szabad fogva tartani. Végezetül nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy az integráció az oktatás gyógyszerekhoz való hozzáférés, az egészségügyi ellátásban részesülés mennyire fontos. Legutolsó hozzá fűzni valóm, Lampe Dúzában jártam a Libe küldöttséggel, Cecilia jelentésével kapcsolatban. Az Európai Unió és az olasz szervek fellépését vizsgáltuk, Bodrumban is jártam Törökországban. Valóban kiváló munkát végeznek Az Európai Bíróság is éppen azért döntött úgy, hogy senkit sem küldhetnek vissza. Dublini egyezménye eh, alól egy kivétel ez. Eh, tényleg a civil szervezetek, a Mobile Offshore Asylum Support, a MOAS például az orvosok határok nélkül az olasz uh, parti őrség, az olasz tengerészetnek egy külön csoportja foglalkozik ezzel a Nigériából érkező eh, eh, embercsempészek esetében például a nőket kiemelik a hajóról, az olasz szervek tényleg nagyon sokat tesznek, és Törökországban, Bodrumban is láttuk, hogy a határos, illetve eh, a parti őrség milyen jól együttműködött a Kadir nevű civil szervezettel, amely a nők elleni erőszakkal szemben próbál fellépni. Vannak tehát jó példák arra, hogy a nemzetközi közösség és a civil szervezetek, főként a, a nők és a menekültek kérdésének összefüggésében igenis mennyi sok mindent tud tenni. Mások nem kértek szót. Julie, mégis. Nem akarom húzni az időt, amíg itt maradunk. De engem nagyon felkavarnak ezek az előadások. pozitív és negatív irányban egyaránt. Nagyon nyomasztó ezeket a történeteket hallani, és nőként, akin, anyaként különösen nehéz ezeket végighallgatni. Aztán nagyon felemelő a példákat hallani, magam is szociális vállalkozási háttérből jövök, nagyszerű ilyen projektekről hallani, ezeknek az eredményeiről. Látom ezt a saját választó közvetemben Észak-Nyugat-Angliában, eh, hogyha van akarat, akkor lehet alternatív gazdasági rendszereket építeni, amelyek inkluzívak, és reményt adnak az embereknek, és emberek közönségei, akik nagyon, kihív, nagyon nehéz eh, helyzetben vannak, ők a leg, jobb vállalkozók, és tanítanak valamit a közönségüknek az ellenállásról, az újrakezdésről. Továbbra is nagyon aggaszt a fogvatartás kérdése. Szeretném tudni, hogy mit gondolnak önök Donald Tusk bejelentéséről. Ő azt mondta, hogy a menekülteket 18 hónapig kell fogvatartani, milyen hatással lehet ez a legsérülékenyebb emberekre, a gyerekekre és a nőkre? Thank you, Köszönöm szépen a kérdést, Julie. Van-e még képviselő, aki szeretne valamit hozzátenni? Nem? Akkor köszönöm a hozzászólókat. Akkor visszaadom a szót a négy szakszert, szakértőnek fordított sorrendben, úgyhogy Krisztinével kezdjük. Szeretne öt percen válaszolni az elhangzottakra? Akkor svédül fogok hozzászólni. Nem igazán szeretném kifejteni. Hallgattam a három barátom e, előadását itt a bal, oldalon, saját munkájukról, és mindent egybevetve olyan világban élünk, ami igen kaotikus egyelőre. Soha nem tudhatjuk, hogy mindig azt tudhatjuk, hogy rendszerint a gyerekek és a nők járnak a legrosszabbul. Ezért olyan fontos, hogy minden legapróbb javítás, változás is döntő jelentésű lehet a számukra hogyha összegezzük mindazokat a javaslatokat, amiket majd hallottam, és amely alapul szolgálhat a mai nap munkájának, csak ezek a javaslatok hatalmas előrelépést jelenthetnének. Nagyon kevés az idő, sürgős ezeket a lépéseket a lehető leggyorsabban megtenni. Minden összefügg és nem az a helyzet, hogyha valaki egy új országba érkezik, akkor ott véget érnek a problémák. Mindannyian jól tudjuk, és ezt a saját tapasztalatomban mondom, hogy függetlenül attól, hogy ki hol él Európában ma, szükség van egészen új jellegű együttműködésre a civil társadalom és a közféra között. És ennek a két egységnek kell megtalálnia a kapcsolódási pontot, új együttműködési módokat. Mi Svédországban azzal próbálkozunk, hogy ezeket az együttműködési formákat megtaláljuk, e, és ennek mentén bevonjuk a menekülteket. Őszintén remélem, hogy e, mindezek az előrelépések és változások a lehető leggyorsabban végbe menjenek, a lehető leghatékonyabb módon, és, és a különféle állat, államok aktívan támogassák ezeket a változásokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartott az időt. Debra következik. Köszönöm. Válaszolnék pár dologra, amit az menekülti ügyi eljárással kapcsolatban hoztak szóba, a biztonsági, biztonságos országokkal és a fogatartással kapcsolatban. Ami a biztonsági országokat életi, megnéztük a menekülti eljárást, és megállapítottuk, hogy gender-szenzitív megoldásokra van szükség. Um, az a ö, veszély, amely az származási országban ö, ér, érti, ér, az embert, az egészen más ö, a, a befogadó országban, is, Marokkó példáját hallottuk, és pont emiatt áll elő az a helyzet, hogy ö, biztonságos országok ö, listájára van szükség nemi alapon, és akkor kijelenthetjük, hogy vannak férfiak számára biztonságos, de nők számára nem biztonságos országok, Más, más kérdés az, hogy van-e, van-e szükség ilyen listára egyáltalán. Hogyha egy ország ezen a listán szerepel, szerepel akkor oda könnyebb, könnyebb visszaküldeni az embereket, akik nem tudnak fellebezni a visszatalancolás ellen, és így felgyorsított folyamatba kerülhetnek. A második kérdés a fogvatartás ugye? Ez mindenki számára rossz, bárki számára. A jelenlegi helyzethez képest e, e, ezt korlátlanul lehet gyakorolni. Olyan emberekről van szó, akik e, akiket sokért és egy másik trau- trauma- traumás helyzetbe kerülnek a fogvatartás révén. Az Asylum Aid-nél mi azt gondoljuk, hogy egyetlen egy menekült kérőt sem szabad fogvatartani, különösen rossz hatása lehet ez a sérülékeny csoportokra, a gyerekekre, akiket soha nem szabad bezárni, ugyanígy a nőkre, akik terhesek, vagy nemi alapú erőszak áldozatává váltak. Vannak most tanulmányok, amelyek arról szólnak, hogy ez a bezártság a mentális egészséget érinti és újabb traumát okoz. Említették végül azt, hogy szükségre van a jó politikák megvalósítására, hiszen sok ilyen van, amelyet nem alkalmaznak, és a tagállamok nem vállalnak ért a felelősséget. Tisztában vagyok azzal, hogy azok, amik segíthetnek, az, hogy az menekült, menekedéket kérő nők esetében, akik nem, akiket nem szabad bezárni, azt kell elérni, hogy a hitelességi értékelés pontos legyen. Száz menekült ké, menedéket kérő nővel beszéltek, ők azt mondták, ők a legnagyobb probléma a hitelesség, olyan nők, nőkkel beszéltünk, akik magik is végigmentek ezen a folyamaton, és akik részei annak a kampánynak, amelyek ezeket az intézkedéseket szorgalmazzák, amelyeket beírtak a jelentésben, és amelyekből javaslatot kell megfogalmazni, ajánlásokat. Apró gyakorlati dologról van szó, valamint a hitetlenség kultúrájának felszámálásáról, és ez nagyon sokat segítene a menek, menedéket kérő nők helyzetén. Um, nem. Most meg. Andrea visszafelé haladunk, tehát önél szó. Köszönöm. Talán visszatérnék a tovább vonuló nők problémára. Rachel Wiley tovább taglalja majd ezt. Az ENSZ szempontjából vizsgálva a témát, igyekszünk semleges információt adni a mozgásban levő személyeknek a lehetőségeikről, meg a következményekről, hogyha nem a hotspotokon keresztül érkeznek meg elmondjuk, milyen szolgáltatásokat kaphatnak, és hol. Itt a, a csempészektől jövő információ ellen kell fellépnünk. Tehát megvan azok annak, hogy miért akarnak tovább az emberek ilyenkor, miért mennek tovább. Sokszor nem is tudják, milyen körülmények várják őket a célországban, vagy a köztes tranzitországokban. Ezt is igyekszünk ismertetni velük, a potenciális menedékesek, hogy lássák, mi vár rájuk a relokációs országban, vagy a tranzitországban. Lehet, hogy ennek fényebe, hogy kell maradnak. Egy fenntartást fogalmaznak meg a mozgásban levő emberekkel kapcsolatban. Valaki azt mondta, hogy ez a nagy masírozás. Nem mindenki maga kedve szerint választhat célt. Görögországra érvényes a Dublin szerződés alapján, hogy nem lehet ezt érteni. Görögországban nem jó, túl jók a körülmények, fennáll a veszélye, hogy a kockázat, hogy valaki ott, ott kell maradjon. De a rendszer viszonylag jól működik, ha valaki menedékjogot kér Görögországban, akkor működne a rendszer, akkor is. Is, um, on the... Még egy dolog a resettlement kapcsolatban. A jogos, jogos utakat uh, súlyát növelni kéne a 20 ezeres kvótán fölül is. Nagyon fontos, hogy előre látható legyen, hogy hány ember várható egy tagállamban. Fontos volna, hogy a tagállamok is részt vegyenek ilyen rendszerekben. Röviden csak a Donald Tusk által tett nyilatkozatról, csak rápillantottam a szikre ma reggel. Még mindig összekeverik a migráns a menekült el. Tusk úr 18 hónapról beszél rendkívüli körülmények, intézkedések között le a tagállam 18 hónapig tartott fogva egy, -egy személyt. De ezt a, a bíróság kell felülvizsgálja, úgyhogy lehet, hogy Tusk úr olyanokról beszélt, aki nem nemzetközi védelmet kér. Mert ha nem, akkor amit mondott, ellen mond a vonatkozó irányelvek elvének, és a 800 cikk és 900 cikknek, amely a lehető legrövidebb elzárás irányozóra és a leggyorsabb bírósági felülvizsgálatát ennek. Más garanciákkal egyetemben. Volt még valami? Nem, szerintem ennyit akartam elmondani. Végül Rachel, köszönöm. Minden ajánlásunk arról szól, hogyan védjük meg a mozgásban levő lányokat és asszonyokat. A humanitárius munkások munkakörülményei között a táborokban vagy máshol, hogy legyenek eh, nőkre számára külön megfogalmazott segítségnyújtási szolgáltatások, határnál nyúló koordináció, információ átadás, koordinált válaszadás, nem említettem Andrea tette, hogy legyenek közös sérülékenységi kritériumok, amelyeket egyformán értelmeznek a hatóságok egyik tagállamban, úgy, mint a másikban, hogy azonnal felismerhető legyen, kik a legsérülékenyebb csoportok, ezeket azonnal megsegítsék, és persze a prevenciós munkában abszolút innovatívak kell legyünk. A határon már információt adva, megosztva, határon átnyúló módon. Ö, ott helyben már nem csak megvárva, hogy kórházba kerüljenek a sérült személyek, hanem azonnal. A lányokra való koncentráció ők a leginkább magasan legkockáztatabb csoport, a, a kamaszlányok, minden kutatás erre mutat, különösen az egyedül utazó lányok, vagy akik nagyon korán kényszerülnek arra, hogy felnőtt szerepeket vegyenek át, hogy kis testvéreikre, vagy akár saját kisgyermekükre vigyázva, sok esetben kamaszkorúanyákról van szó, ők a leg, szélsőségesebben kitett csoportok, kockázatú csoportok. Nagyon sok kutatás szól arról, hogyan kell őket beazonosítani. Ők a legrejtettebb ö, populáció a nagyobb csoportokban. Ugyanakkor el kell ismerjük azt a nagyszerű munkát, amit civil szervezetek végeznek a terepen. Ez igaz, és köszönöm, hogy megremítette. A, a mostani rövid misszió egy ENSZ által szervezet volt, de most szeretnénk tenni Svédországba, Szlovéniába és Szerbiába konkrét nőjogi civil szervezetekkel kapcsolatban lép ezekben az országokban. De különbség van azért Olaszországgal, ahol nem olyan gyorsan mozognak az emberek már, mint Görögországból a Balkánon át mozgásban levő. Lehet, hogy Olaszország egy kicsit egyszerűbb terep így, persze Lampedusa biztos nem. De értem a felvetését a civil szeretekkel kapcsolatban. Görögországban, Macedóniában még mindig nagy hiányosságot látunk, még a görög sziget tekken nem is, sokszor nem is működnek civil szervezet, nőjogi civil szervezetek. Nyilván túl vannak terhelve, azért, hogy azért nincsenek ott de a következő projektünk az, hogy ezekkel a szervezetekkel működjünk együtt. Thank you very much, and thank you very... Köszönöm, köszönöm én is a négy szakértőnknek. Én rengeteget tanultam ma tőlük. Elképesztően csodálatos munkát végeznek, amiért nagyon hálásak vagyunk. Pár záró gondolatot, hogyha megengednek. az Európai Parlamentben mi mit teszünk? Hát megpróbálunk rávilágítani azokra a dolgokra, amik már régóta folynak. A legfontosabb, amit ki kell emelni, ez a nemi alapú erőszak, és nagyon sok olyan kérdésről beszélni kell, ami főként nőket és gyerekeket érint, de főként a nemi alapú erőszak borzasztó egy jelenség, amire fel kell hívni a figyelmet. Fontos, hogy ez minél többen tudomást szerezzenek erről. Fontos, hogy ez ügyben valóban egy felvilágosító munkát folytassunk. hiszen ez a megelőzés kulcsa. Az egész a hitelességhez kapcsolódik, a befogadó állomásokon a, a sokaknak egész egyszerűen nem hisznek, mert, mert nincs bizonyítékuk, vagy nagyon nehezen tudnak erről beszélni. Ez így lehet szerintem kiküszöbölni. Éppen ezért erről többet kell beszélni, felvilágosító munkát kell végezünk, minél több mindenkihez el kell juttatunk ezt az információt. Egyszerűen nem a, a, a, a befogadó állomásokon nem hiszik ezt el a, a bírósághoz fordulni, olyasmi, amit még a legjobb körülmények között se szívesen tesz meg egy nő hasonló helyzetben, vagy akkor fennáll annak a veszélye, hogy esetleg magát a menekült státuszát teszi így kockára valaki. A nők védelme és a legveszélyeztetettebb csoportok köztük is a, a kiskorúak, a, a, a kislányok védelme. Nos, ez először is látni, érteni kell, hogy mennyire nagy veszély is ez valójában. Általában a menekültek és a női menekültek anonim szeretnének maradni, nem akarják, hogy az emberek megtudják, hogy kik is ők pontosan. nem akarják, hogy nevezzük őket, nem akarják, hogy tudják, hogy ők kicsodák. Így nyilván sokkal nehezebb védelmet nyújtani számukra. Csak szélsőséges esetben hajlandóak éppen ezért bármiféle ilyen hasonló eljáráson végig menni. Ezért olyan fontos, hogy beszéljünk arról, hogy tényleg mennyire borzasztó a helyzet. Felmerül annak is a kérdése, hogy hogy mi van akkor, amikor megérkeznek a kívánt országba, a cél országba. Jó példát hallottunk arra, hogy hogyan segítik őket, milyen integrációs programokkal. Ugye valaki menek, repülőre fogja, aztán megérkezik egy új országba, és itt egy új életet próbál valahogy kezdeni. Számomra nagyon hasznos volt mindaz, amit elhangzott ezen a meghallgatáson, legalábbis nekem előadóként roppant hasznos volt. Szorgosan jegyzeteltem, és tényleg roppant hálás vagyok mindenkinek, aki elfogadta a meghívásunkat. Um, the hearing is now Ezzel a meghallgatásnak vége a Nőjogi Szakbizottságnak van még némi tennivalója, akik a meghallgatásra érkeztek, e, és a többire nem kíváncsiak, akkor kérem, hogy most elhozzanak, a képviselőtársaimat pedig arra kérem, hogy még maradjanak egy kicsit, mert még van egy utolsó napi rendi pontunk. Kérem, hogy e, még tartsanak ki pár percet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 Tudnánk gyorsan a nap, utolsó napi rendi pontot megtárgyalni? Mégpedig a szociális dömping kérdését az EU-ban. Evelyn Régner az előadója a témának. Át is adom a szót. Äh, Köszönöm szépen, kedves Méri. Mindazok számára, akik bírják még, nekik mondom, igyekezve rövidre fogni. Egy rendkívül fontos témában nagyon sok mondandónk lehetne, de hát épp azért, mert előre haladt az idő, igyekszem röviden elmondani a lényeges pontokat. A bérdömpingről van szó, az ez elleni harcról. Itt nagyon-nagyon sok a tennivaló, már nem az elején kell kezdeni ugye a harcot. Kiemelném néhány aspektusát a problémának, mely bennünket, nőket különösen érint. A bérdömping olyan téma, amely a kiküldött munkaerővel függ össze, mert nagyon gyakran, gyakori gyakorlat ez, ám annál tovább megy a bérdömping, ennek a legsősebb formája a fekete munka, ahol sem TB, sem nyugdíj nincs, és a bérdömping a legkülönfélebb formákban történhet. Lehet például a gyenge alkalmazási körülmények között kell dolgozni, az önmagában elég rossz, ám egyre gyakoribb helyzet az, hogy fiatalok eh, áll magánvállalkozók vagy kényszervállalkozók körében, szomorú esetek ezek, sokféle formái lehetnek, mint mondottam, ennek a gyakorlatnak. Mindenek hátterében az áll, hogy bizonyos ágazatok különösen érintettek e formációkban. Itt kell a legtöbbet tennünk. Szeretnék kiemelni néhány ágazatot, gazdasági ágazatot, ahol leginkább érint, amely leginkább érintett a szociális dömping részéről, és különösen a nők esetében. Egyrészt az ápolói munka, a háztartási segítségmunka. Itt nagyon sok rejtett gyakorlat van. A Kuneva jelentés is foglalkozik ezekkel. Itt nagyon jó, gyakorlat, jó ajánlások is vannak ebben. Itt is olyan nőkkel kell foglalkoznunk, akik maguk mögött hagyva a családjukat egy másik országban, egy korlátozott időszakban végeznek ápolói, gondozói munkát, és aztán hazatérnek, majd megint visszatérnek bizonyos rendszerességgel. Ilyenkor azt is látni kell, hogy sokszor gyermekek anya nélkül nőnek fel, szétszakadnak családok, és vannak olyan városok, ahol egyszer szinte nincsenek is nők, mert hogy máshol dolgoznak mindannyian. Ezt persze más ágazatokban is vannak más olyan ágazatok, ahol meg szintén klasszikus, kiküldött munkaerőt foglalkoztató ágazatok, ahol főleg nők dolgoznak. Példaként említhetném, ahol hajmeresztő eseteket említhetünk, a húsfeldolgozó ágazat, amely csak úgy kiragadva egy példaként, ahol nők sokszor egész nap dolgoznak, több műszakban akár ott kell aludjanak az üzemterületén, tehát a legszörnyűbb körülmények között kell munkát végezzenek. A közlekedési ágazatban is meglepő módon a Ryanair címszó alatt vannak olyan munkaköri szabályok, amelyeket bizony meg kell vizsgáljunk. Meg kell határoznunk az ajánlásainkat is, órákig lehetne beszélni persze ezekről a példákról, a legfontosabb azonban talán az, legalábbis a Yorki Szakbizottság szemszögéből vizsgálva, hogy gyakorlati javaslatokat dolgozzunk ki. Az Európai Bizottság eh, készített tanulmányt a kiküldött munkaerőről, és ezt jobban megvizsgáljuk, látjuk, hogy itt nincs a nőkkel foglalkozó külön statisztikai számsor holott éppen arról, arról lenne szükség, hogy azokon a területeken, ahol jól tudjuk, nagyon sok probléma adódik, hogy ott erőteljesebben legyenek statisztikai adatok kigyűjtve a nők szempontjából. Meg kell vizsgáljuk azokat az ágazatokat, és meg kell határoznunk azokat a gazdasági ágokat, amelyek különösen a nők szempontjából fontosak, és ahol leginkább érzékelhető a bérdömping és a szociális dömping jelensége. Itt a fekete munka ügyében a tanácssal folyó tárgyalások fényében lehetne kiinduló pontokat keresni, és konkrét a, a nők konkrét aspektusait kiemelve. A gyakorlati ügyekben tovább haladva szerintem rendkívül fontos és szükséges lesz, hogy az információs ö, hivatalok és weboldalak információt hálózatba kapcsoljuk, javítsuk ezek össz együttműködését. Van egy nagyszerű weboldal az építőiparból, ahol a kiküldött munkaerő vonatkozó információk kigyűjthetők, ám a legtöbb információ nem nő specifikusan kerül kigyűjtése, tehát a nőkkel szemben többszörös diszkrimináció történik, erre figyelemmel kell legyünk az adatgyűjtésben is. Amit mondottam, a Kuneva jelentésben már vannak nagyon fontos információk, értékes információk, ezeket is össze kell kapcsolni további információs forrásokkal. Ausztriában van a kiváló együttműködési példa Magyarország és Ausztria között, ahol mindazok, akik úgy gondolják, hogy bérdömping áldozatai, a feltételek alapján egy információs hivatalhoz fordulhatnak. Ez olyan jól működik, hogy a telefonszámot egymás közt továbbadják az emberek, és az adat információt beszélhetik, hogy milyen bérre vagyok jogosult, milyen TB-re vagyok jogosult. Nem nagyon bonyolult dolog ez, de az ismert információs pont ismerete már önmagában nagy érték ezért a véleményemben e- gyakorlati aspektusokra helyeztem a hangsúlyt, és még egy gyakorlati elemet, ki, elemet kiemelnék, ami nagyon fontos, a felelősség kérdése. Például a munkaadó felelőssége, aki időszakos munkát alkalmazják a nőket gondozóként, vagy háztartási alkalmazottként kiközvetítve őket, kell, hogy vállalják a felelősséget, és vizsgálódjanak. Tehát Európában meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy a bérdömping és a szociális dömping, különösen a nők tekintetében megvalósuló ilyen gyakorlatok ellen fellépjünk. Thank you, Evelyn. Köszönjük, Evelyn. Sojtrova asszony szeretne hozzászólni rajta kívül valakinek. Meg kell, hogy adjam még a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is ezt a roppant érdekes jelentést, amelyet felvázolt nekünk. Pragmatikus, konkrét javaslatokat hallhattunk, hogy hogyan tudunk felépni a szociális dömping ellen a nők védelme érdekében. Alapvetően a FEM szakbizottság szempontjából kell ezt közelíteni, hiszen egyébként az foglalkoztatásügyi bizottság kezeli a többi részét ennek. Alapvetően itt a tisztességtelen verseny ellen kell fellépnünk, nekünk, és azoknak is, akik eh, ezzel szembesülnek maguk a munkavállalók. A vélemény kettes és hármas pontjában nagyon fontos dolgokat olvashatunk, ez pedig nem más, mint az, hogy a munkavállaló minél több információval jelen rendelkezzen annak érdekében, hogy valóban felvértezzék magukat az ilyen eljárásokkal szemben. A tapasztalataim szerint, hogyha rendelkeznek a munkálók az ilyen típusú információkkal, akkor nagyon is képesek saját maguk bölcs döntéseket hozni. Szerintem ebbe az irányba kell elmozdulnunk, ezért a 2-3-as ponttal teljesen egyetértek. szociális dömping, tisztességtelen versenye e- ellen. A szolgáltatási irányelv a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelv ezek meghatározzák a mozgásterünket. Ugyanakkor van ezzel egy problémám, ez pedig a munkavállalók fekete listája, az a munka, munkáltatók fekete listája, az a munkáltatóké, akik nem eh, tartják tiszteletben a vonatkozó uniós jogszabályokat. Szerintem ez egy nagyon kemény fegyver, ami valóban csak akkor szabad valami hasonló eszközhöz nyúlni, hogyha valakinek az életét fenyegeti veszély, vagy valóban komoly bűncselekményre kerül sor. Nem hiszem, hogy a fekete lista egyébként a legjobb eszköz. Ettől eltekintve nagyon jó az, ami véleménytervezet, amit elkészített, és a módosítóinkat minél hamarabb be fogjuk nyújtani. Köszönöm. Most pedig az előadóhoz fordulok, szeretne erre reagálni, összefoglalni? Csak nagyon gyorsan. Köszönöm szépen a, a, az értékelést és a biztatást. Igen, ha lesz alkalmunk, remélem lesz alkalmunk a többi árnyékelődővel is egyeztetni az egyes pontokban és javaslatokban egyességre jutni, csak egy gyors megjegyzés a fekete listével kapcsolatban, a munkaadó fekete listével kapcsolatban. A következőt szeretném mondani, én a taxabizottságban is tag vagyok, és ott megéltem, hogy olyan rossz, olyan súlyos dolgok történnek az adóelkerülés, agresszív adótervezés területén, ezek a szörnyű manipulációk, az IKEA, McDonald's, Starbucks, és sorolhatnám a nagyvállalatokat. Sokszor szükség van tehát arra, hogy a vállalatokat néven nevezzük. Mert ezekben az esetekben csak akkor reagálnak, hogyha tényleg néven nevezik őket. E fekete listáról végül is beszélnünk kell, nem arról van szó, hogy egy kis KKV-t, egy kis vállalatot, meg valami hibát ejtett, azonnal pellengére álltunk, hanem arról van szó, hogyha rendszeresen, rendszerszerűen üzleti modellt alapítanak a, a a méltánytalan verseny gyakorlatára, akkor bizony mutassunk rá erre, nevezzük néven ezeket a vállalatokat, így le persze meg kell beszéljük ennek mi a leghatékonyabb módja. Uh, thank you. Just... Köszönöm szépen, miért lezárnánk. Időpontok, módosítók benyújtásának határideje december 16. Erről a szakbizottságban február 17-én szavazunk. A jelentéstről a foglalkoztatási szak, szakbizottság március 22-én szavaz, e, és a plenáris elé májusban kerül. Köszönöm szépen a türelmüket, ilyen sokáig kivérták, e, csütörtök délután ezzel lezártam az ülést.